az elnök. Hölgyeim és uraim, megnyitom az ülésünket, és egyből néhány bejelentéssel kezdeném. Az első személy szerint is szinte érint, nevezetesen az Karen Lukács asszony írásban jelezte, hogy az Európai Parlamentben véget ér megbizatása, figyelembe véve a brit parlamenti választások kimenetelét a parlamentünk tudomásul veszi, és figyelembe véve a az Európai Parlament tagjairól szóló választási ö, aktusnak a hetes cikke második bekezdésének az alapjában, és figyelembe véve az eljárási szabályzatnak a négyes cikke négyes bekezdését, megállapítjuk ö, ezen ö, tiz, ö, alkalommal, és 18-ai hatállyal a megüresedést. Jelzem továbbá azt is, hogy május 12-e óta Macmillan Scott az ALDE frakciónak a tagja. Most pedig áttérünk a napi rendünkre, amelynek az első pontja a költségvetési módosítás. Vladimir Bankának a jelentésével kezdjük, az A7 0158 per 210-es téma az övé, utána pedig Helga Trüppel asszonynak a jelentése következik, aki a 2011-es évre tervezett befektetési kiadásokkal foglalkozik. Egyből megadom a szót Vladimir Bankának, aki a jelentés tevője a témának, és négy percben szól most hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A Lisszaboni szerződés életbe lépte után sokkal átláthatóbbak és egyértelműbbek lettek a folyamatok, egyértelműen körvonalazódtak a hatáskörök. Az Európai Parlamentnek nőttek a jogkörei, és az Európai Unió fellépése is erősödött kifelé is. Első alkalommal fordul az elő, hogy a tagállamok, az állampolgárok befolyásolhatják a különböző folyamatokat, mivel Európa nagy, biztosítanunk kell azt, hogy minden állampolgár megkapja azt a lehetőséget, hogy számos demokratikus eszközt kihasználhasson. A demokratikus eszközök használatának nem szabad nagy pénzügyi eszközökkel együtt járnia. A Lisszaboni szerződés bizonyos pénzügyi hatással jár az európai intézményekre. A költségvetési eljárás során 2010-ben arról határoztunk, hogy az ötös fejezetben a játékteret főként a plusz költségekre lesz fel, ráfordítva, amelyek a Lisszaboni szerződésből fakadnak, és pontosan ezért a 2010-es költségvetés felállítás után most foglalkoznunk kell a módosító, módosításról. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a megfelelő játéteret megtaláljuk, mozgásteret megtaláljuk, és a már meglévő eszközöket át tudjuk csoportosítani. A Lisszaboni szerződésnek közvetlen és közvetett hatása van az Európai Parlament különböző szolgálataira, és az Európai Parlament költségvetés módosítása plusz eszközöket fog biztosítani annak érdekében, hogy az Európai Parlament valóban jogalkotóvá válhasson, és valóban részt vehessen egyenlő szinten a tanácssal az együttdöntési eljárásban. A költségvetési pénzügyi hatásai a költségvetés módosításnak sokkal kisebbek, mint korábban gondoltunk. Az Európai Parlament elnökségével folytatott konzultációk során 4 millió eurót sikerült találni. Ezen kívül az időbeliség is fontos szerepet játszott, mivel a költségvetési módosítást egy hónappal keves később fogadták el, mint ezt korábban tervezték. A legtöbb intézmény nem csak Európában, hanem világszinte kihasználja a gazdasági válságot arra, hogy a hatékonyságot növeljék. Ezért itt óriási kihívás van itt nálunk is az Európai Parlamentben, és az Európai Intézményeknél, annak irányába, hogy növeljük a hatékonyságot. További megtakarításokra és nagyobb hatékonyságra van szükség, nem csak ebben az évben, hanem a következő években is, és ezek mind most az Európai Parlament főtitkárától függenek. Az, hogyha az INLO főigazgatóságnál, illetve a biztonsági szolgálatnál elvégzik az átvilágítást, ezek nagy megtakarítást jelenthetnek a következő költségvetési évekre. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, előadó úr. Most pedig Helga Trüppel asszonynak adom meg a szót, aki szintén előadó négy percben. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Parlament eleven es költségvetése az első igazi költségvetés a parlament esetében a Lisszaboni szerződés életbe lépése után. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek sokkal több kompetenciája van, sokkal több feladata van, és sokkal nagyobb felelősséggel tartozunk, sokkal nagyobb a jogalkotási feladatunk, tehát sokkal több munkakapacitásra is szükségünk van, és ehhez több költségvetési eszközre van szükség. Ugyanakkor, és ez nagyon fontos számomra, láttunk el azt is, hogy eh, szemben állunk a gazdasági válsággal, az euró stabilitása is veszélybe került. Németországban 2011-ben eh, már eh, a, az adóssági féket behúzzák, Görögországban és más országokban is nagy az eladósodás. Ez azt jelenti, hogy nagyon felelősségteljes pozíciót kell találnunk, amelyet ebben a nagyon nehéz helyzetben meg tudunk valósítani. 2011-es költségvetési jelentéstevőként ezt a pozíciót hangsúlyoztam, de szeretném elmondani a zöld pozíciómat is. A költségvetés 20%-a adminisztratív költségre van fordítva, és itt egy olyan felső határt húztak meg, amelyet a 1989 óta létezik. Azonban 2011-ben ez már nem lehet ugyanígy érvényes, hiszen megváltozott a valóság. Kibővítettük az Európai Uniót, több kompetenciával rendelkezünk, sokkal több a feladatunk, tehát a 20%-ot nem fundamentalista számként kell kezelnünk, hanem egyértelművé kell tenni azt, hogy Szükségünk van a fegyelemre, és a 20%-kel körül kell maradnunk. Az Európai Parlament 34 millióval többet ajánlott, és a mindenfajta vita után arra jutottunk, tehát 20,32%-ot fogunk kiadni, tehát plusz 20 milliót. Sokkal több munkatársra van szükség a könyvtárban, az információs technológiák esetében, a tanulmányok elvégzésére több munkatársra van szükségünk, és sokkal fontosabbnak kell tartanunk a környezetvédelmet is itt az Európai Parlamentben, és, és Strasbourgban nem lenne szabad túlságosan gyakran használni a szolgálati autókat sem. Ezen kívül többet kell adnunk az asszisztenseknek, és nem a nem a képviselőknek, ez 13,2 milliót jelentene pluszban. Ezt az összeget a tartalékba helyeztük az asszisztensek számára, mert azt mondtuk, hogy több értékelésre van szükség, és később kell majd döntenünk erről. Szeretném egyetembe tenni azt, hogy a zöld álláspont ezzel kapcsolatban egy kicsit más. Mindenképpen úgy gondolom, hogy látnunk kell az általános problémát. A frakciónk úgy gondolja, hogy le kell mondanunk erről az 1500 eurós növekedésről, és nem a képviselőkre vonatkozó statutumot kell megváltoztatni, hanem, hanem arra kell kötelezni magunkat, hogy kevesebbet utazgassunk, kevesebbet használjuk a repülőgépet, mert szerintem figyelembe kell vennünk a környezetvédelmet is, és ezért örülök annak, hogy növeljük a hatékonyságot 12,9%-kal kevesebb széndiokszidot bocsátottunk ki 2008-ban, 0,8%-kal kevesebb elektromos áramot használtunk fel, tehát szeretnénk megmutatni azt, hogy mind pénzügyi, politikai, mind pedig közvetvédelmére nagyon felelősek vagyunk. Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Most pedig a frakciók nevében megadom a szót először is Fernández úrnak három percben. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! Az átláthatóság, a költségvetési fegyelem, ezek mind nagyon fontosak. Ami pedig, eh, amit pedig az adminisztráció benyújtott, eh, mert ez elfogadható, közép és hosszú távon az ingatlan politika egyre fontosabbá válik. Természetesen ezt a dokumentumot lehet még a jövőben javítani, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy hosszú távú ingatlan politikát kell folytatnunk. Ami a költségvetési szigorúságot jelenti, ez nagyon ambiciózus. Úgy véljük, hogy egy olyan költségvetésre van szükség, amelynek amelynek az alapján egy költség hatékonysági tanulmány áll. Mindenfajta megtakarítást üdvözlünk, és támogatjuk azt is, hogy bizonyos fejezeteknél csökkentést kell elérni. Természetesen az Európai Parlament legfontosabb feladata a jogalkotás. Tudjuk, hogy a megfelelő jogszabályok, vagy a rossz jogszabályok mindig pénzügyi különbözőséggel járnak, és a rossz jogalkotások, rossz, jogszabályok mindig többletköltséggel járnak. Ezt a célkötűzést, hogy jobb jogszabályokat alkossunk, ezt mindenképpen el kell érnünk, és ezért támogatjuk azt, hogy új álláshelyeket hozzunk létre, új munkatársakat vegyünk fel. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 18 új parlamenti képviselő fog majd érkezni, és nekik is el kell majd tudni végezniük a feladatukat. Az Európai Parlament mindenképpen fontos szerepet játszik most már. És tudjuk, hogy a költségvetésnél mindig megjelenik a populizmus is, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon gyakran költségeket hoznak létre, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, és arról kell gondoskodnunk, hogy megfelelő eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az Európai Parlament a feladatait megfelelően tudja ellátni, mindez állampolgárok számára, mint pedig Európa számára, és szeretném hangsúlyozni a jó jogalkotást. Köszönöm szépen, Fernández úr. Vagán úr, három percben. always controversial when you discuss uh, your own budget. Amikor a saját költségvetésünkről beszélünk, mindig vannak ellentétek, és itt van a kiegészítő költségvetés, és most már nem csak a 2010-es, hanem a 2011-es költségvetésről is beszélnünk kell. Reméljük, hogy legalább már a Költségvetési Bizottság megállapodott a 2011-es költségvetésben, és hogy nem lesznek nagy különbségek a KOBU és a büró között sem. Többek között itt van ez a 20%-os plafon, aztán itt van az ingatlan politika, itt vannak a tartalék keretek, illetve az, az 50 ezer euró, amit még meg kell beszélnünk. Úgy gondolom, hogy ez utóbbi témakörben különösen nehezen fogunk majd megegyezésre jutni, hiszen válságos időszakot, nagyon nehéz gazdasági időszakot élünk. A Lisszaboni szerződés pedig új kompetenciákat rót ránk, és ezeket is figyelembe kell vennünk. A plusz 1500 euró képviselőnként szintén valószínűleg problémás kérdés lesz, még ebben sem sikerült megegyezni. Aztán itt vannak az office allowance kérdések is, amikben szintén nem tudtunk megegyezni. Itt ugyanis 1,2 millióról 400 ezer euróra történne a csökkentés, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy új parlamenti képviselők érkeznek, tehát többen leszünk, és az alapelveket mégis mindenképpen figyelembe kell vennünk, és szem előtt kell tartanunk. Születtek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban kompromisszumok, remélem, hogy ezek elfogadhatóak lesznek a szocialista frakció résztvevői tagjai számára is. Itt a vitában, és különösen a 2011-es költségvetésnél azt kell figyelembe vennünk, hogyha a Lisszaboni stratégia extra plusz felelősségeket rót ránk, akkor valahol költséghatékonyabbá kell válnunk. A 2011-es költségvetésben tehát megtakarításokra is szükség lesz, de azért valamennyi növekedéssel, ha nem is 6,5%-kal, de 5,8%-kal azért majd számolhatunk. Ami az ajánlásokat illeti, az ajánlások nem csak a kiadási oldalra kell, hogy vonatkozzanak, hanem a megfelelő megtakarításokra is. Nagyon sok mindent meg kell majd változtatnunk, hiszen az egyszerű költségvetés csökkentés nem fogja megoldani a problémát, és véleményem szerint a tartalékképzés, illetve a megtakarítások kérdése is rendkívül fontos, csak így lesznek meg azok a lehetőségek, amelyekkel a költségvetésünket megfelelővé tesszük, és amelyel ezeket a prioritásainkhoz tudjuk igazítani. El kell érnünk, hogy a 2011-es költségvetés elfogadható legyen minden képviselő, illetve a közvélemény számára is. Köszönöm szépen, Vagan úr. Most pedig Heglund képviselője szó három percben a liberálisok nevében. Talán Köszönöm szépen, valóban ez egy nagyon érdekes vita, amelyet ma lefolytatunk az Európai Parlament következő évi költségvetéséről. Először is Trüppel asszonynak szeretnék köszönetet mondani a kitűnő munkájáért, és szeretném megköszönni a kiegyenlített kiindulópontot. Nagyon jó az, hogy a Lisszaboni szerződés új jogköröket ruház ránk, viszont ezzel nőnek az Európai Parlament költségei is, hiszen újabb tevékenységei lesznek az Európai Parlamentnek. Ezért csodálkozok azon, hogy nem mondtunk semmit se arról, hogy hogyan fogjuk átalakítani a tevékenységünket ahhoz, hogy ezzel az igényel szembe tudjunk nézni. A liberális frakció eléggé kritikus azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik a költségvetésben, de a liberális frakció nem fog további meghallgatásokat elfogadni az 1500 eurós asszisztensi emeléssel kapcsolatban. Ezen kívül nem szeretnénk a reprezentációs pótlék növelését sem. Mindenképpen meg kell mutatnunk azt, hogy a költségeinket nem akarjuk túlságosan növelni, és ezért nem igazán tudom megérteni azt, hogy amikor azt mondják, hogy nem költség növelésről van szó önmagában, hanem arról van szó, hogy ez a munkánkhoz szükséges. Azon is kell gondolkodnunk, hogy minél több asszisztensünk lesz, annál több helyre, annál több helységre lesz szükség az épületeinkben, és ezért eh, megfelelően fogunk e- szavazni majd a szavazáskor. Köszönöm szépen, Haglod úr. Trüppel asszony a zöldek nevében egy perc, 30 másodpercben. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretném hangsúlyozni a varázsszót, az egyensúlyt, úgy vélem, hogyha most a 2011-es költségvetésről beszélünk, akkor azt, hogy hogyan találunk megfelelő egyensúlyt, erre kell, hogy koncentráljunk. A Fernández kollégám populizmusról beszélt, figyelembe véve a parlamenti mérlegelést, szerintem a 2011-es költségvetés kapcsán nagyon figyelmezetten jártunk el. Én másképp gondolkodok, mint ő nem hiszem, hogy a sok megtakarításnál, amit követelünk a többi tagállamtól, meg kell néznünk azt, hogy mi hogyan bánunk az önfegyelemmel itt a parlamentben. Szerintem ez nem populizmus, hanem ez inkább politikai felelősségvállalás az Európai Parlament részéről, és felelősségvállalás a jelenlegi helyzetben. A megtakarítások, amelyeket Görögországtól kérünk, szeretném ezt hangsúlyozni még egyszer, ha ezt megtesszük, akkor ahhoz is bátornak kell lennünk, hogy a munkánkat megfelelően elvégezzük, és mégis találjunk egyfajta korlátot, és egyfajta korlátozást találjunk a költségekben, mert szerintem jeleznünk kell azt, hogy mi is megértettük ezt. Ez politikai szempontból fontos, és ezért minden frakciótól azt kérem, hogy gondolkodjon el azon, hogy mi a 2011-es költségvetéssel milyen jelzést fogunk adni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Csupel asszony, most pedig a szó Bokros úré két percben az ECR nevében. Merci beaucoup. In Romania, civil servants suffer at Romániában 25%-kal csökkentették a köztisztviselők fizetését, Spanyolországban 5-10%-a tűnik el a köztisztviselők fizetésének, Görögországban azt látjuk, hogy nagyon komoly megszorítások vannak. Az Egyesült Királyságban pedig az új kormány már elmondta, hogy új megtakarítási csomagot fognak elindítani már az idei évben. Szeretném megkérdezni, hogy ebben a parlamentben van, aki esetleg úgy gondolja, hogy itt az ideje, hogy mi viszont több pénzt költsünk el, hogy növeljük a költekezést, hogy újabb személyzetet vegyünk fel, hogy újabb IT eszközöket vásároljunk? Hát nem tudom, hogy ez megvalósítható-e. Valamint itt van még ez a plusz 1500 euró is. Hát az első, amit felsoroltam, már megvalósíthatatlan, nem hogy a második, meg a harmadik célkitűzés több kompetenciánk van. Jó, ezt tudjuk, ezzel egyetértek. De attól még, hogy több kompetenciánk van, nem kell több pénzt költenünk, hanem költséghatékonyabban és elszámoltathatóban és felelősebben kell költekeznünk. Trüppel asszonyjal teljes mértékben egyetértek, ugyanis ő is azt mondta, hogy van még lehetőség megtakarításra. Nincs szükség rengeteg autóra, itt mutatom a bedzsemet, ezzel ingyen felszállhatok a vonatra és ahelyett, hogy bizniszen utaznánk a repülőn, miért ne utazhatnánk a turista osztályon. Én egyébként soha nem utaztam business classon Budapestről idefelé jövet. A büro és a kobu között számos vita volt már ezzel kapcsolatban. Ezek nagyon hasznos viták voltak, és én azt mondanám, hogy rengeteg lehetőségünk van költséget csökkenteni. Madame. Köszönöm szépen, Bokros úr, most pedig András asszonyi a szó. Egy perc, 30 másodpercben. Nem, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném még egyszer elmondani, hogy azt látom, hogy itt mindenki azt kéri, hogy kevesebb költséggel működjön a parlament, és hogyha körülnézek, az európai országokban, akkor azt látom, hogy alig tudnak megélni az országok és a parlamentek. Szerintem etikai kérdés is az, hogy hogyan működnek az európai és a nemzeti költségvetések. Itt folyamatosan nőnek az administratív költségek, de ez elfogadható. Elfogadható az, hogy a bírósághoz forduljunk egy olyan tanácsi döntés miatt, ami az európai köztisztviselők fizetésére vonatkozik. Erkölcsi szempontból elfogadható ennek a parlamentnek a számára az, hogy a tanács 2008-as költségvetését újravizsgálja és megkérdőjelezze, akkor, amikor a parlament viszont folyamatosan több és több pénzt kér. A KOBU leszavazta a 2008-as költségvetési problémákra vonatkozó szöveget, azért, mert nem volt megfelelő az átláthatóság. Ugyanakkor a parlament költségvetését meg folyamatosan növeljük. És megint csak itt van ezen a héten a következő szavazás a tanács költségvetésével kapcsolatban, miközben mi itt a parlamentben megint csak egyre több és több pénzt kérünk. Hölgyeim és uraim, ami a mentesítést illeti a tanács részéről, Szerintem itt is erkölcsi kérdéseket is figyelembe kell venni, hiszen közösen, együttesen irányítjuk az Európát. Euh, Köszönöm szépen, most a frakciók euh, nevében Wertmann asszonyi a szó egy percben. Köszönöm, kedves kollégák! A Lisszaboni szerződés változásokat hozott magával, pontosan a politikai erejét, illetőleg az Európai Parlamentnek. Már egyszer utaltam arra, hogy a parlamenti költségvetés megvált, módosítása nagyon fontos. Természetesen nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament jó jogszabályokat hozzon létre, és nagyon fontos az is, hogy több felelőssége van, több munkája van most már az Európai Parlamentnek. De a válság idején 60 éve most szembenézünk a legsúlyosabb gazdasági válsággal, és utalnunk kell erre, hogy az európai parlamenti képviselők nagyon óvatosan bánnak a, az európai pénzekkel. A tanácsnak, illetve a bizottságnak jobban együtt kell működni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és ehhez partneri viszonyra van szükség. Most pedig következik a többi hozzászóló, Kelfin úr a szó 2 perc 30 másodpercben. Köszönöm a szót. Köszönöm a szót. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a költségvetési kérdések megoldása sohasem egyszerű kérdés, és mindig nagyon keményen és nagyon következetesen kell fellépnünk, hiszen az európai adófizetők pénzét fogjuk elkölteni. Viszont az is nagyon fontos, hogy a parlament kapjon annyi pénzt, amivel meg tud felelni azoknak a kötelezettségeknek, amiket ráró az új Lisszaboni szerződés. És a Lisszaboni szerződés értelmében igenis nagyon sok új feladatkörünk van hiszen tulajdonképpen a parlamenten keresztül tudja kifejteni a véleményét az európai lakosság. Itt valósul meg az európai demokrácia. Itt a parlamentben van lehetőség arra, hogy a saját jó hírünket és a saját munkánk hatékonyságát a lehető legmagasabb szintre emeljük. Természetesen tudjuk, hogy Európa nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, így tehát tulajdonképpen mindenhol csökkenteni kellene a költségvetést. Így úgy gondolom, hogy az Európai Parlament fellépésének is valahogy ebbe az irányba kellene mutatnia. A költségvetésünket 5,5%-kal növeltük, de azért mi is megpróbáltunk keményen fellépni, és ez a 20%-os küszöb, amit most is tartunk az engedélyezett kiadások tekintetében, ez már évek óta működik. De elképzelhető, hogy lesznek majd olyan tételek, amiket újra kell tárgyalni, annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az új kihívásoknak és az új feladatoknak. A tartalék keretek működnek és megvannak, de mindenképpen arra kell törekednünk, hogy az Európai Parlament hatékonyságát növeljük, és itt nem az épületpolitikára, hanem az új technológiák felhasználására gondolok, és arra is, hogy a környezetvédelmi aspektusokat mindenképpen figyelembe kell venni. Nem engedhetjük meg, hogy folyamatosan dagadjon és dagadjon az Európai Unió költségvetése. Nem szabad elfelejtenünk, hogy felelősen kell fellépnünk. Köszönöm szépen, Álvaro úr, a szó egy percben. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy főként a válság idején a politikusoknak képesnek kell lenniük arra, hogy az érzelmességet és a racionalitást egymástól elválasszák hiszen pénzről beszélünk. Az az érzésem, hogy a Lisszaboni szerződéssel, illetve az e- ehhez kapcsolódó költségvetési kérdésekkel kicsit olyanok vagyunk, mint az időjárás jelentéssel. Nem tudjuk, milyen lesz az idő, lehet, hogy eső lesz, nem tudjuk, hogy hogyan lesz ez. A Lisszaboni szerződés és ez a helyzet. Nem igazán tudjuk azt, hogy milyen lesz az Európai Parlament munkaterhelése a Lisszaboni szerződés következtében. És nem tudom, hogy tud, hogyan tudtak a korábban a kollégák úgy dolgozni, hiszen azt, hogyha növelni akarjuk a titkársági pótlékozás szimbolikus jellegű. Szimbolikus jellegű a kérdése kapcsolatban, hogy képesek vagyunk-e csökkenteni a struktúráinkat, képesek vagyunk-e megtakarítást elérni és sokkal hatékonyabban dolgozni. Úgy gondolom, hogy ezt a három pontot kell figyelembe venni, ezzel sokkal többet elérnénk, hogyha ezt vennénk figyelembe. És hogyha a következő évben meg kellene néznünk azt még egyszer, hogy tényleg munkát eredményezett a Lisszaboni szerződés. Köszönöm szépen, Nelver úr, most pedig Szernecki úr, egy percben. E, z całą pewnością. a afelől nincs semmilyen kétség hogy az európai parlamentnek most több jogköre van. Tehát az Európai Parlament szélesebb körű szerepet játszik most a Lisszaboni szerződés hatálybalépése óta. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a megfelelő pénzügyi eszközöket is meg kell adni ezen feladatok elvégzéséhez. Egyelőre nem látjuk pontosan, hogy a gyakorlatban hogyan valósulnak majd meg ezek a plusz feladatok, ezek a többlet kompetenciák, de azt már tudjuk, hogy ennek a költségvonzata is növekedni fog. Természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy az európai adófizetők pénzét költjük el politikai szempontból és technikai szempontból is indokolt tehát némi költségnövekedés. Azt mindannyian tudjuk nyilván, hogy válságos helyzetben élünk, hogy Görögország és több más déleurópai ország különösen nehéz helyzetben van. Ugyanakkor ez nem lehetetlenítheti el a parlament munkáját, és nem vezethet oda, hogy mindenáron jelentős költségcsökkentést valósítsunk meg itt a parlamentben. Köszönöm. Van der Stuppe, pour une minute Köszönöm szépen, egy és perc, perc, perc, Van der Stuppe Köszönöm szépen a 2011-es költségvetése 1,7 milliárdot tesz ki. Ez ez lebontva 770 képviselőre az elég sok, rengeteg pénz ez, és nekem azért lenne ötletem, hogy mire lehetne ezt felhasználni, de legfontosabb az, hogy az állampolgárok erről tudjanak dönteni. Állandóan beszélünk az ingatlanról, lehet, hogy be kéne zárni az összes épületet, és ezt az 1,7 milliárd eurót egyszerűen visszaküldeni az állampolgárok számára. Minden nap 64 ezer euróba kerül az Európai Parlament, és minden, amit itt elköltünk, minden pénz, ez az adófizetők pénze. A parlamentben mindig csak többet akarunk, különböző kis helyeken megkötött üzletek nagyon sokba kerülnek nekünk, illetve az állampolgároknak, hiszen ezt ők fizetik meg. El kell azon ö, ö, gondolkodni, hogy el kellene mondani azt, hogy mennyibe kerül a ö, parlament, és úgy gondolom, hogy ezzel kellene foglalkoznunk. Gressle asszonyi a szó egy percben. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, kedves Van der Stoop úr, én szerintem megdolgozom a pénzemért, hogyha ön nem, az az ön problémája. Úgy gondolom, hogy nem jó az, hogyha olyan munkakörülményeket teremtünk, amelyekkel nem tudunk hatékonyan dolgozni. Én, én szeretném, hogyha valóban növelnénk a titkársági pótlékot, mert szerintem, aki itt dolgozik, annak munkatársnak van szüksége akik dolgozni akarnak, azokat nem szabad ebben akadályozni. Ki kell használni ezt a növelést, meg lehet ezt megfelelően, ki lehet ezt megfelelően használni. Úgy gondolom, hogy az adófizetők visszakapják a pénzüket, hogyha jól végezzük a munkánkat. Én mindenképpen hangsúlyoznám, hogy szerintem én és a munkatársaim megdolgozunk a pénzemért. Van egy többlet a költségvetésben, ezt ellenőznünk kell, meg kell néznünk, hogy eh, a különböző tevékenységeket tudjuk-e folytatni, ahogy eddig tettük. Gondolok itt a webtévére, úgy gondolom, hogy tennünk kell olyan dolgokat, eh, amelyek eh, megtakarításra vezetnek. Számos reformat vezetett be az elnökség, ez mindenképpen majd hatással lesz, és a Költségvetési Bizottság majd ezt figyelemmel fogja ö, kísérni. Ah, Köszönöm szépen, Gereszle asszony, most pedig van Erdőn úr a szó. Egy percben. Elnök azt, hogy mindenhol Európában a kormányoknak és a közintézményeknek szembe kell nézniük azzal, hogy egyszerűen kisebb költségvetéssel kell boldogulniuk. Ez vonatkozik ránk is. Hatékonyságra, megtakarításokra van szükség, de ez az 1,6 milliárd euró a 2011-es évben tulajdonképpen növekedést jelent. Folyamatosan arról beszélünk, hogy óriási megtakarításra van szükség, és közben emeljük a költségvetésünket. Hát mit is kellene valóban tenni? Először is a költségeket kellene csökkenteni a tanácsal meg kellene egyeznünk, hogy például a strasburgi utazásokon hogyan lehetne 200 milliárd eurót megspórolni, és hogyha a parlamenti irodákat bezárnánk a különböző tagállamokban, az is további 50 milliós megtakarításhoz vezetne. A parlament költségvetése folyamatosan növekedett az elmúlt három évben, és hogyha megnézzük az összes többi intézményt, akkor azt látjuk, hogy ők is megbirkóztak a plusz feladatokkal, különösebb költségvetési emelés nélkül. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most már a valódi megtakarításokra kellene koncentrálnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vanardan úr, és Stász adom meg a szót a spontán felszólásoknak a keretében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék kitérni az 1500 eurós titkársági patlékre. A Lisszaboni szerződés valóban sokkal több feladatot rót ránk, és plusz munkatársakra van szükség, a, például a különböző szakbizottságokban, hogy figyelemmel kísérjék a Lisszaboni szerződés hatásait. A frakcióknak is több munkatársra van szükségük, de Kedves kollégák, látni kell azt, hogy minden egyes parlamenti képviselő ebben az évben is kapott plusz pénzt, jövőre is 1500 eurót fogunk kapni, ez nem helyes. Én tíz évig tagja voltam az ENVI szakbizottságnak, nagyon sok jogalkotási szöveggel foglalkoztunk az együttdöntési eljárás során, és így lesz ez majd. Három asszisztensem volt, és úgy gondolom, hogy azok a kollégák, akik az Agriban, a Libében fognak dolgozni, ők is tudnak majd három asszisztenssel dolgozni. Természetesen igaza van Gressle asszonynak, akik valóban ö, szeretnék ö, szeretne dolgozni, ott nem szabad ebben akadályozni. Köszönöm szépen, Szter úr. Akkor a spontán felszólásoknak a keretét bezárjuk, amennyiben más nem két szót, és megadom a szót a két előadónknak, először is Manká úrnak kettő percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki elmondta a véleményét. Azt szeretném, hogyha a jogakotási munkánk kitűnő eredményekkel járna, és hatékony lenne. Mindenkinek megvan a saját véleménye arról, hogy hogyan és mikor tudnánk javítani a dolgokon. A mai vita is ezt igazolta. Bokros úrnak szeretném a következőt elmondani van egy út, ahogy, ahol meg tudnánk takarítani, ez pedig egy olyan módszer lenne, amelyet egy évvel ezelőtt az önfrakciója akart megakadályozni. Az első lépéseim, amikor még otthon dolgoztam, az az volt, hogy megnéztem a régiónk tevékenységeit. Így tudjuk az administratív költségeket akár 15%-kal is csökkenteni. Hogyha azt akarjuk látni, hogy hol vannak a tartalékaink, akkor, és újra akarjuk szervezni az eszközeinket, akkor mindig kívülről kell látnunk a tevékenységünket. Akik ezt megmerik tenni, azok tudnak legjobban bánni az eszközeikkel, és valóban így sikerül csak elérni csökkentést az adminisztratív költségeket illetően. A következő napokban fogunk majd szavazni a költségvetésről, az Európai Szociális Gazdasági Bizottság, illetve a Régók Bizottság esetében. Ezek a, az intézmények is több feladatot kaptunk. A tanácsot arra kérném, hogy minél gyorsabban zárjuk ezt le annak érdekében, hogy az intézmények meg tudjanak felelni a hatásköreiknek a Lisszaboni szerződés értelmében. Tüppel. Köszönöm szépen, most pedig Tüppel asszonynak adom meg a szót két percben. Ja, sehr geehrte tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Mindannyian hallhatták azt, hogy milyen színes volt a vita a 2011-es költségvetést illetően. Hát ez nem is csoda, hiszen egyrésztről megtakarítást szeretnénk, és más részről pedig szimbolikus kérdésekkel is szeretnénk foglalkozni. A következőt szeretném leszögezni jelentéstevőként. Láthatták, azt, hogy Gressle asszony az EPP részéről mennyire akarja az 1500 eurós növekedést, míg mások azt mondták, hogy erre nincs is szükség, sőt voltak azt mondta, hogy jobban kellene értékelni azt, hogy hogyan lehet megindokolni a költségnövekedést, és meg kell nézni az egyes bizottságok munkáját is. Jelentéstevőként szeretném megállapítani azt, hogy az, a Költségvetési Bizottság többséggel döntött arról, hogy a plusz pénzeket tartalékba helyezi, tehát ezekről még nem döntött a Költségvetési Bizottság, és pontos értékelést követelt a Költségvetési Bizottság. Tehát ezt meg kell tenni, ezeket a számokat értékelnünk kell, és utána majd az ősz folyamán még egyszer nagyon komolyan megvizsgáljuk ezeket az eredményeket, és októberben az új költségvetési eljárás során a tanácsal tovább tárgyalunk, és itt belsőleg a parlamentben is majd egy többségi véleményt fogunk kialakítani. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben fontos leszögezni az, hogy van vita, különbözőek a vélemények, van egy többségi pozíció is, amely azt mondja, hogy nézzük meg még egyszer pontosan a számokat. Köszönöm szépen ezt a vitát, és remélem, hogy nagyon okosan fogunk eljárni a jövőben. Köszönöm. Merci, Madame Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Ezzel lezárjuk a közös vitát a költségvetésről. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. A vitát lezártuk tehát.